Okay. Pan przewodniczący! Az árok. Otwieram posiedzenie. Megnyitom az ülést. Üdvözlök mindenkit. Bejelentést szeretnék tenni. 2009. július 16-án a Júri bizottsághoz eljuttattam. A egyik képviselőtársunk um, jogi státusát illető dokumentumot, és a Júri Szakbizottság elnöke arról tájékoztatott engem, hogy hogy a e képviselő mentelmi jogában döntött, és úgy ítélte meg, hogy a dokumentum befogadhatatlan. Van még egy napirendi kérdés, illetve a mai napirend vitájában 36 költségvetési mentesítési jelentésről cserélünk eszmét a 2008-as évről. Liberacki úr jelentésem. Az EU általános költségvetése harmadik szakasz, Ajala Szender asszony jelentése az EU általános költségvetés 78910, illetve fejlesztési alapról, Bart Stess úr jelentése 2008-as évre vonatkozó mentesítések az EU általános költségvetés Európai Parlament, aztán Csernecki úr hét jelentésem, amelyek az EU általános költségvetését illetik, azután a tanács, a Európai Bíróság, a számvevőszék, az EGSB, a Régiók Bizottsága, az Európai Ombudsman, az Európai Adatvédelmi Biztos jelentése. Azután 26 jelentést Veronik Mathieu jelez, megspórolom az időt, és nem olvasom ezeket fel, hiszen a jelentések címét tartalmazza a napirend. 26, még egyszer mondom, 26 jelentésről van szó, amelyet Red eh, Mathieu asszony készített. Megnyitom a vitát, és először is a jelentéstevőknek adjuk meg a szót. Geyer úr az első. Tessék, parancsoljon. Ügyrendi felszólalás? Monsieur le Président, j'observe que la Cour des comptes... Tisztelt elnök úr! A szemvevőszék úgy látom nem küldött semmilyen képviselőt, pedig jó lett volna, hogyha a számvevőszék egy képviselője elmagyarázta volna a helyzetet. Van erre valamilyen magyarázata?